hármas pont alapján Gurakis Danelis és Szerebakos urak mandátumát megvizsgáltuk, és egyhangulan azt javasoljuk, hogy az ő mandátumukat ismerje el a közösség. Nincs elnevetés, tehát akkor mandátumukat elfogadtuk. Szerjeszki képviselő a néppárt részéről